délben lesz a szavazás. Szeretném még tájékoztatni önöket arról, hogy holnap kedden, április 15-én 8 óra 30-kor kezdjük meg a munkát, és kettőig tart majd a vita, utána tartunk ebédszünetet, és utána 3 órától este 11-ig dolgozunk. A parlament holnapján megtalálják a napirendet, és ezzel felfüggesztem az ülést holnapig.